Nézzük a szavazást. Kérem, hogy foglaljanak helyet a napirend értelmében. Egyszerűsített eljárás keretében szavazunk a 138-as cikk értelmében Hans Péter Marti jelentéséről a forgalomba hozatalra szent euróérmék címlete és technikai jellemzői. Név egy szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva a napirend értelmében következik az egyszerűsített teljes keretében szavazás. Borszalino asszony jelentéséről az Európai Unió belső biztonsági stratégiája címmel megnyitom a név szerinti szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következzék szintén az egyszerűsített eljárás keretében De Jong asszony jelentése a büntetőjog uniós megközelítése címmel megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Szintén az egyszerűsített eljárás keretében szavazunk Irigoyen Perez asszony jelentéséről a kiszolgáltatott fogyasztók jogainak megerősítésre irányuló stratégia címmel. Szavazzunk, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadva. A napi rendszerint következik Hans-Peter Márti jelentése az euró érmék kibocsátása címmel. Nézzük a rendelet tervezetet. Van egy egyes tömb, kompromisszós módosító. Ki támogatja ezt az egyes tömböt? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. A kettes tömb ezáltal elintéződött. Áttérünk a javaslat módosított formájában való szavazáshoz. Ki van emellett? Ellene ki van? Tartózkodás? Elfogadva? A jogalkotási állásfoglalásról név szerinti szavazást tartunk, ezt megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva nagy többséggel. Uzutil úr jelentése következik a belső piaci eredménytábláról. Nézzük az el, a módosítókat. Egy módosító van a 12-es bekezdéshez. Ki támogatja ezt az egyes módosítót? Ellene ki van? Tartózkodás. Elfogadva. Felülvizsgáljuk? Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Még egyszer megnyitom a szavazást, mert technikai probléma lépett fel. Kérem, még egyszer szavazzanak tehát erről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Nézzük most az állásfoglalás tervezetet egészében. A név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük meg most Boszkurt asszony jelentését a törökországi nők kilátásai 2020-ig címmel. Ezt az elsfoglási indítványt vizsgáljuk meg. Közölhetem önökkel, hogy a 9-es módosító nem befogadható, ezt visszautasították. Tömbben szavazunk tehát a hét módosítóról. Ki támogatja ezeket? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Nézzük most a nyolcas bekezdést. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadva. Nézzük a hetes módosítót, ki van mellette. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Hetes módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a módosítót. Nézzük a 41-es bekezdést. Ki támogatja ezt a bekezdést? Ellene ki van? Tartózkodás elfogadva. 45-ös bekezdés. Ki van mellette? Ki ellenzi? elfogadva. 49-es bekezdés két részben. Első részről szavazunk, ki támogatja ezt. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 52-es bekezdés szintén két részben. Első rész ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva úgy szintén. 57-es bekezdés név szerinti szavazás keretében szavazunk erről, megnyitom a név szerinti szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es bekezdés, szintén megnyitom a név szerinti szavazást erről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva a módosító, és most az állásfoglalás teljességéről szavazunk név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. Bericht von Frau. Nézzük meg most Gurmai asszony jelentését. Az Európai Parlament eljárási szabályzatának módosítása az Európai Polgári Kezdeményezés végrehajtása tekintetében egy javaslatot vizsgálunk. Itt minősített többségre van szükség. A jelentéstevő asszony Gurmai asszony jelentkezett szólásra tessék. Kedves alelnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Mint hogy az Európai Polgári Kezdeményezésre vonatkozó rendelet az április 1-től él, a parlament felelőssége, hogy elfogadjuk az eljárás rendet annak biztosítására, hogy simán e, az ökkelementesen meg tudjuk szervezni a közmeghallgatásokat. Nagyon öröm, nagy örömmel e, osztom meg önökkel, hogy e, május 1-én Európa napján, bocsánat, május 9-én Európa napján sor is került erre. Örülök, hogy ilyen sokan érdeklődtek az ICI iránt úgy gondolom, hogy a közmeghallgatások megszervezése valamennyi parlamenti bizottság számára érdekes és fontos. Úgy gondolom, hogy olyan eszköz lehet ez, amely meghatározza a napirendet, és amely a részvételi demokráciát erősíti az EU-ban. Vannak bizonyos technikai vonatkozások, és majd az anyaggal kapcsolatban, és szeretnék majd bizonyos technikai jellegű pontosításokat végezni a szavazás előtt úgy gondolom, hogy a négyes módosítót, amelyet az ARD nyújtott be, azt támogatni fogom, és a saját ötödik része vonatkozó egyes módosítót visszavonom magam részéről. Másrészt a koherens végső szöveg elfogadás érdekében szeretném javasolni azt, hogy ha a hármas rész nélkül fogadjuk a szöveget, akkor javaslom, hogy az első módosítás harmadik részéről szavazzunk, és szükség szerint a hármas módosítás harmadik részéről hogyha hármas rész nélkül, vagy hogyha önök tudták követni, akkor fantasztikus a teljesítményük. Köszönöm szépen a támogatást, és szeretném, hogy elektromosan géppel szavazunk majd. Köszönöm, Gurmai asszony, hát majd meg kiderül, hogy én egyáltalán tudtam-e önt követni. Hát akkor óvatosan kezdjük az ötös módosítóval, ennek hat része van sehol nem kértek név szerinti szavazást, minden nyílt szavazás keretében működik. Először az első részről szavazunk, ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Második rész, ki támogatja a második részt? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Gurmai asszony, tessék. I kindly ask to have an electronic vote. Szeretném, hogyha a géppel szavaznánk erről. Über den zweiten Teil auch. Igen, szavazhatunk a második részről elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Haben alle ab. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk a módosítót. Nézzük a harmadik részt. Az ötös módosító harmadik részét, Gurmai asszony. I feel very... Nagyon sajnálom, mint hogy már másodikán szavaztunk, a másodikra szavaztunk, ezért kértem a harmadikkal kapcsolatban a gépi szavazást. So the next az ötödiknek a harmadik bekezdéséről lett volna szó. Köszönöm. Also, wir stimmen. Akkor tehát elektronikusan szavazunk az ötös módosító harmadik részéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A hármas részt elfogadtuk. Nézzük a negyedik részt. Ki támogatja a negyedik részt? Ki ellenzi azt? Elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük az, öt, az ötös részt visszavonták, nézzük a hatos részt, ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Wir, mir wurde gesagt, dass wir Arról tájékoztattak, hogy itt az ötödik résznél az egyes módosító esetében itt a néppárt erről szeretne még szavazni, ki támogatja ezt a részt? Tehát az ötödik részről van szó, az egyes szakbizottsági módosító esetében. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor most szavazunk még a négyes módosítóról az ALDE frakció részéről. Ki támogatja ezt a módosítót? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Nézzük a kettes módosítót, két részben kell erről szavaznunk, ki támogatja az első részt. Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene szintén elfogadva. Nézzük a záró szavazást. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Ha már abgestimmt? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, gratulálok Gurmai asszonynak. wünsche allen einen guten Appetit. Wir haben noch die Stimme. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, de itt vannak még a szavazatmagyarázatok.